Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Go. Did you, did you, only to ask if you have it. If not, we start with uh, And... Ha nem, akkor kezdjük a másik ponttal, és akkor mindenkinek lesz elegendő ideje, hogy megtalálja a szavazókártyáját. Hát emlékeztetnék mindenkit arra, hogy mindenkinek rendelkeznie kell szavazókártyával. Guten Morgen, ich bedanke mich. Jó reggelt kívánok! Szóni kollégának köszönöm szépen a szülés levezetését tegnap, és nekem abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a szövetségi kancellárasszonynal találkozhassak, ezért Berlinben jártam. Jó, megbeszélést folytattunk, nagyon hosszadalmas szavazásoknak nézünk elébe, és mielőtt nem erősít meg mindenki engem arról, hogy megvan a szavazókártyája, elkezdjük a szavazások utáni első nap napirendi pontot, Nevedelova asszony témáját, ez a tízes napirendi pont, a fiatalok munkaerőpiachoz a hozzáférésének elősegítése a téma. Nevedelova asszonynak eh, adom meg a szót. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Megpróbálok rövid lenni, azért, hogy mi hamarabb elkezdhessük a szavazást. A 2010-es év a szociális exkluzió elleni kirekesztés ellen küzdelem éve, de nem csak szociálisan kirekesztett csoportokról van szó, hanem az egyik legérzékenyebb társadalmi csoport a fiatalok csoportja, és nagyon örülök annak, hogy a parlament ezzel a témával foglalkozik. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, a legfiatalabbak helyzete a legnehezebb, akik épp hogy befejezték a tanulmányaikat, legyen az középfokú vagy egyetemi tanulmány. 5,5 millió eh, tanuló ebben a csoportban tanulmányai után munkanélküli. 25 éves korig a fiatalok 5,5%-a munkanélküli. Az Employ szakbizottság készítette jelentés, nagyon jó anyagról van szó, speciális intézkedésekről van szó, amelyeket az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek és a bizottságnak foganatosítaniuk kell. Ez az egyik a támogatói és eh, toborzói csoportok létrehozása a munkaerőpiacon annak érdekében, hogy további képzésben részesülhessenek a fiatalok. Ez egy nagyon érdekes téma, amelyre a jelentés szintén kitér a vélemény, amelyet én a Kulturális Szakbizottság számára készítettem, leginkább a fiatalok képzésére, eh, támogatására összpontosít. A szakbizottságunk egyik legfőbb prioritása az egész életen át tartó tanulás témájának előmozdítása, és minél több fiatal bevonása az oktatási rendszerbe, illetve a továbbképzésekbe. Nem a probléma, nem, a probléma nem abban áll, hogy egyetemre juss, juthassanak a fiatalok, hanem a munka megtalálása, a munkahely keresés. Ennek különböző okai vannak. De a képzés továbbképzés egy további iskolai tanulmány elkezdését is lehet jelentheti egy másik eh, intézményben. Remélem a szakbizottság támogatni fogja ezt a véleményt, és nagyon örülnék annak, hogyha az árnyékjelentős tagokkal találkozhatnak az ülés után, és egyeztethetnénk arról, hogy megjegyzéseiket hogyan tudnám integrálni ebbe az anyagba. Köszönöm szépen a támogatást. Köszönöm szépen, Maria Badia parancsolja. Bueno, yo quisiera agradecer a la ponente, la señora Neves. Köszönöm szépen. Köszönetet mondanék a jelentéstevőnek ezért az állásfoglalásért. Nagyon konkrét, nagyon részletes munkáról van szó. És a foglalkoztatásügyi szakbizottságban is szerepeltek ezek a gondolatok, de kicsit hiányalom belőle a bolonyai és a kopenhágai folyamatra való utalást. Ő lehetőséget teremt arra, hogy ezeknek a kihívásoknak meg tudjunk felelni, amelyet a képviselő asszony is szerepeltet a dokumentumban. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna mondani. Még egyszer megismétem, egy nagyon precíz munkáról van szó, ezt azonban hiányolom belőle. Köszönöm. A magam részéről én is köszönetet mondanék, és Nevedalova asszonynak mondanám, hogy talán az idegen nyelveket egy kicsit kiemeltebben kellene integrálni ebbe a szövegbe. Hiszen gondoljunk csak abba bele, hogy ha szakmai képzésekről van szó, elegendő-e az, amit a gimnáziumokban idegen nyelvoktatás alatt kapnak a diákok. Azaz az idegen nyelv tudásukat, ismereteiket a munkával kapcsolatban hogyan tudjuk jobban összekapcsolni. Felismerhessék a fiatalok, hogy miért van szükség az idegen nyelvek ismeretére, hiszen hogyha gyakorlatot végeznek egy külföldi országban, hazájukon kívül, akkor nem ismerik ugye a szakifejezéseket. Inkább a beszélgetésekre helyezik a hangsúlyt a gimnáziumi tanulmányok során. Nem feltétlenül fogalmazik meg módosító indítvány, talán ön is belefoglalhatja ezt a dokumentumba. Aztán a Leonardo programot is talán érdemes volna megemlíteni, hiszen ez az a program, amely ezen a területen nagyon intenzív munkát folytat. És ne felejtsük el az Erasmus programot sem. Ennek a programnak ugye éppen az a feladata, hogy a szakmai gyakorlatokat biztosítani tudja. Korábban ugye ez a Leonardo alatt került lefedésre, most már az Erasmusra tartozik. Azt gondolom, hogy egy utalás szintjén megérdemelnék ezek a programok is, hogy megemlítsék őket. Valaki más kére még szót? Nem hinném, hiszen a végére ütemeztük eredetileg ezt a napirendi pontot, de azért használtuk ki az időt, azért hidaltuk át ilyen hasznosan ezt az időt, hogy mindenki ideérjen és megtalálja a szavazókártyáját. Kérem még valaki ezzel kapcsolatban szót esetleg? Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy a bolonyai folyamat és a kopenhágai folyamat mindenképpen szerepeltethető ebben a jelentésben és nyilvánvaló a az idegen nyelvek tanulása, főleg a svéd modellre alapozva, valóban említést érdemel, hiszen ez egy olyan fajta szint, amit elérnek a svéd diákok, amely mindenképpen követendő példa. Elnök, köszönöm szépen. El kell mondjam, hogy csütörtök március 25-én déli 12 óráig lehet benyújtani a módosító indítványokat, tehát e hét csütörtökének 12 órájáig. Ezzel lezárjuk akkor ezt a napi rendi pontot, és mint ahogyan a tegnapi elnök is csinálta, kétszer fogok koppintani, hogy lezárjuk ezt a pontot, most pedig akkor térjünk rá a szavazásra. Elsőként szavazunk Schmidt Pál jelentéséről. Február 23-án került bemutatásra ez a jelentés, aztán március 1-ig lehetett benyújtani a módosítókat, és 109 módosító érkezett. Majd pedig az ITRE szakbizottság vélemény fogalmazott meg, és szeretném Schmidt Pálnak megadni a szót, amennyiben kéri, hogy a szavazás előtt még felszólalhasson. Tisztelt elnök asszony, köszönöm a lehetőséget. Csak köszönni szeretném először is azt hogy ezt a jelentést megkaphattam nagyon érdekes volt magam is sokat tanultam belőle éppenséggel az én országomban is komoly probléma van a fiatal diplomások elhelyezkedésével úgy gondolom hogy ez egy időszerű jelentés szeretném megköszönni mindenkinek aki módostó indtványnal gazdagtotta az anyagot szeretném a titkárságnak megköszönni ritának a segtségét és mindenkinek aki együttműködött velem. Köszönöm szépen. Akkor el is kezdjük a szavazást. Ugye abban maradtunk, hogy elektronikus formában történik a szavazás. Kérdezem még egyszer, hogy mindenkinél itt van a szavazókártyája. Jó. Akkor eh, egyes bekezdés, 17-es módosító, megnyitottam a szavazást. Lezártam elutasítva. Nem kell majd elmondanom a számokat, hiszen látják ott maguk előtt a kijelzőn. Az ITRE módosítója, tessék, lehet szavazni. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Kettes ITRE szakbizottság, tessék, szavazhatnak. Szavazás lezárva. Elfogadtuk. Hármas ITRE szakbizottsági módosító. Megnyitottam a szavazást, lezártam, elfogadtuk. Egyes A bekezdés 18-as, lehet szavazni. Lezártam a szavazást. Elutasítva a 19-es, megnyitottam a szavazást. Lezártam elfogadva. 20-as, megnyitottam, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 21-es, tessék, lehet szavazni, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 22-es, megnyitva, lezárva, ezt elutasítottuk. 23-as, tessék, lehet szavazni, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 24-es következik a lapalján, megnyitottam, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 25-ös, megnyitottam, tessék, lezártam, elutasítva. 26-os, megnyitottam a szavazást, lezártam, elutasítva. 27-es, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 28-ast visszavonták, következik a 29-es, tessék. Lezártam. Megnyitottam, lezártam. Elutasítva. 30-as. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 31-es. Tessék, szavazhatna. Lezártam elfogadtuk. Kettes itre megnyitva, lezárva, elfogadtuk. 16-os megnyitva, szavazás lezárva, elfogadtuk. 21-es itre szakbizottsági módosító tessék, lezártam a szavazást, elfogadtuk. Most jön az első szóbeli módosító, fészféle módosító, tessék. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 32-es, megnyitottam. Bocsánat, nem, ez okafogyottá vált. 33-asról szavazunk, tessék. Lezártam a szavazást, elutasítva. 34-es, megnyitottam a szavazást, két részben szavazunk, első részről, tessék. Második, lezártam, bocsánat, elfogadtuk. Második rész, megnyitottam a szavazást róla. Lezártam. Elfogadtuk. 35-ös. Tessék, lehet szavazni. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 36-os. Megnyitottam róla a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 37-es. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 38-as, két részben. Első részről lehet szavazni, tessék. Lezártam. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitottam. Lezártam. Elutasítva. 39-es. Megnyitottam a szavazást. Lezártam elfogadtuk, a 41, 41-est visszavonták, 42-es következik a harmadik lap tetején, tessék, lezártam, elfogadtuk, második rész, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 43-as a következő, illetve bocsánat, az előzőt azt el, elutasítottuk, mondja az elnök. 43-as módosító következik megnyitottam, lezártam, elutasítva. 44-es, megnyitottam, lezártam, elutasítva. 45-ös, megnyitottam róla a szavazást, lezárom, elfogadva. 46-os, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 47-es, megnyitottam, Lezártam. Elfogadtuk. 48-as lehet szavazni, tessék. Lezárva szavazás. Elfogadtuk. 49-es. Tehát még egyszer, 48-as, megnyitottam. Működik most már a szavazógépe? Jó, akkor lezártam. Elfogadtuk. 49-es, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 50-es. Két részben. Első részről lehet szavazni, tessék, megnyitottam, lezártam. Elfogadtuk. Második rész, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 51-es módosító, megnyitva. Szavazás lezárva. Elfogadtuk. 52-es, tessék. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 53-as következik. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 54-es. Megnyitottam róla a szavazást. Lezártam. Elutasítva. 55-ös. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 56-os. Megnyitva a szavazás, lezárva, elfogadtuk. 58-as, tessék, lehet szavazni. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. Az ITRE 10-es módosítója, tessék, lehet róla szavazni, lezártam, elfogadtuk. És az utolsó lap alján 59-es, megnyitottam a szavazást, lezártam, elfogadtuk. Hát ez borzasztó. Kicsit rövidíteni fogom, majd a mondókámat. 61-es, tessék. Zárva a szavazás. Úgyhogy tárva, nyitva, zárva, ezek lesznek most már a kulcs, kulcs szavak. Tehát még egyszer, 61-es. Nyitva, zárva. Elfogadtuk. 62-es, nyitva, zárva. Elfogadtuk. 63-as, nyitva, zárva elutasítva. A 64-es visszavonásra került, 65-ös nyitva, szavazás zárva, nem, nem. Na még egyszer, 65-ös nyitva, zárva. Elutasítottuk. 66-os szavazás nyitva, zárva, elutasítva. 67-es nyitva, Zárva. Elutasítva. 68-as nyitva. Zárva. Elfogadva. 69-es nyitva. Zárva. Elutasítva. Ittre hetes módosítója. Tessék, lehet szavazni? Zárva a szavazás. Elfogadtuk. 70-es nyitva. Zárva. Elfogadt elutasítva javítja az elnök. 71-es nyitva, zárva, elfogadtuk. 72-es nyitva, zárva, elfogadtuk. 74-es nyitva, zárva, elfogadtuk. 75-ös két részben, első részről tessék szavazni. Zárom a szavazást, elfogadtuk. Kettes rész, megnyitottam Lezártam. Elutasítva. 77-es. Nyitva a szavazás. Zárva. Elutasítva. 78-as. Nyitva. Zárva. Elutasítva. 80-as visszavonták, 81-es nyitva, zárva, elutasítva. Elfelejthettük a 79-est? Bocsánat, elnézést, akkor a 79-esre. Visszatérünk 79-esről tehát. Megnyitva, lezárva, és az eredmény elfogadtuk. Most jön a 81-es, megnyitottam, lezártam, elutasítva. 82-es nyitva, zárva a szavazás, elfogadtuk. 84-es nyitva, zárva, elutasítva 85-ös, nyitva, zárva, Elfogadva. Ötödik oldal tetején 86-os. Tessék. Lezártam, elutasítva. 87-es nyitva. Zárva. Elfogadtuk. Nem tudtak ilyen gyorsan szavazni. Na, akkor még egyszer. 87-es nyitva a szavazás. Lezárva. Elfogadtuk. 88-as nyitva. Zárva Elfogadtuk. 89-es nyitva a szavazás. Zárva. Elfogadtuk. 90-es nyitva. Zárva. Elfogadtuk. 91-es nyitva. Zárva. Elfogadtuk. Ittre 8-as módosítója nyitva. Zárva. Elfogadtuk. Ittre 19-es nyitva a szavazás. Zárva elfogadtuk. Itre 9-es, nyitva a szavazás, zárva, elfogadtuk. 93-as, nyitva, zárva, elfogadtuk. Kompromisszumos módosítók A, nyitva róla szavazás, zárva. Tehát az A kompromisszum. Tessék. nagyon gyorsan... Úgy gondolom, hogy túl gyorsan megyünk itten, és jó lenne, hogy ön csak rá megnyomja a gombot, miközben a, még nem is világít a képernyő, szóval ez így nem megy. Hogyha megvárna legalább, amíg a lámpa felvillan, akkor működne. Az A kompromisszumnál tartunk. Megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 9 Ötös itre, bocsánat, megnyitottam a szavazást, lezártam, elutasítva. 97-es két részben, első részről megnyitottam, lezártam, és elfogadtuk. Második rész, megnyitottam a szavazást, lezártam, elfogadtuk. 98-as. Nyitva, zárva, elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító következik. Tessék, megnyitottam a szavazást, lezártam, elfogadtuk. Százas következik. El, lezártuk, elfogadtuk. 101-es, tessék, lezártam, elfogadtuk. 103-as, Megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 104-es, elfogad, ö, nyitva a szavazás, zárva, elfogadtuk. Hatodik oldalon 106-os megnyitottam, lezártam. 105-ös? Hát a 105-ös egy pillanat, egy pillanat kell akkor erre szavazni? Elnézést hibáztam, tehát 105-ös módosító, megnyitottam róla a szavazást. Lezártam, elfogadtuk. Ez csak egy utalás arra, hogyha elfogadtuk, akkor nem módosítóként szerepel majd, hanem preambulum bekezdésként. Jó, akkor 106-os, megnyitottam róla a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Ittre 13-as, tessék. Illetve az Ittre 13-as okafogyottá vált, 107-es koszta, tessék. Lezártam. Elfogadtuk. 108-as, megnyitottam Lezártam. Elfogadtuk. Az egyes vessék. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. Kettes, mod, ö, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. Hármas, nyitva a szavazás, lezárva, elfogadtuk. Négyes két részben, első részesség. Lezártam, Elfogadtuk. Második rész, megnyitva a szavazás. Lezárva. Elutasítva. Hatos. Megnyitottam a szavazást róla. Lezártam. Elutasítottuk. Hetes. Tessék, lehet szavazni. Lezártam. Elfogadtuk. Nyolcas. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Kilences. Nyitva a szavazás. Zárva. Elutasítva. Tízes. Nyitva zárva, elutasítva, 11-es nyitva, zárva a szavazás, elfogadva, 12-es nyitva a szavazás, zárva, elfogadtuk, 13-as nyitva a szavazás, zárva, elfogadva, 14-es nyitva, zárva, elfogadtuk, 15-ös nyitva, zárva, elutasítva, 16-os nyitva, zárva, elutasítva. Ami az ITRE módosítóit illeti, amelyek az utolsó oldalon szerepelnek, ezeket integráljuk a szövegbe, az 50-es eljárási szabályzat 50-es cikke alapján. Úgyhogy megnyugtam a szavazást. Lezártam. 27-0 ellenében elfogadtuk, úgyhogy Smitvának gratulálunk. Nem szavazott? Hát akkor 28 nulla ellenében de a kolléganő is támogatta az ön állásfoglalását. Pillanat, tessék. Nem halljuk mikrofon nélkül sajnos. Elnézést. Nem is értem, hogy ezt miért mondtam, de hát Schmidtpálnak mondjuk, a Verzsé képviselő asszony ellene szavazott, de hát 27 egy ellenében mégiscsak megkapta. Mári Teréz nem tudott szavazni? Hát ez borzasztó. 28, 29, 29 igen, egy nem szavazat volt. Ez a mérlege ennek a szavazásnak, vegyük fel a jegyzőkönyvbe. Szóni urat követve kopácsolok, és átérünk a következő napi rendi pontra. Äh, a következő pont a Papa Nikolau jelentés, ez még szörnyűségesebb. A következő szavazásnál én helyettesítetni fogom magam. Beszéljek inkább angolul? Nem, nem, nem, so. so gut. Wir kommen zu, äh, Herr Kollege, möchten Sie noch was sagen? Kedves kolléga, szeretnél valamit még hozzáfűzni a szavazás előtt? Köszönöm a szakbizottságunkban megvitattuk a kérdést, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jól tűnt, tükrözte, hogy az embereket nagyon is érdekli ez a téma. Köszönöm a kollégáknak az összes módosító indítványt és javaslatot, és különösen a politikai frakcióknak és a titkárságnak a nagyon szoros együttműködést az egész munkafolyamatban. Mindössze egy észrevételt szeretnék tenni. Ez a jelentés és ez a kezdeményezés, ez nem záródik le itt. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy az ifjúságpolitika egy olyan terület, ahol a szubszidiaritás érvényesül és a közös álláspontok, a párbeszéddel, azonban megpróbálhatunk elmagyarázni dolgokat és meggyőzni a tagállamokat, hogy az itten elkezdett munkát érdemes folytatni, együttműködni, és érdemes támogatni a fiatalokat egész Európában. Tehát ez a jelentés csak egy kiinduló pont, egy kezdet. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést. A... Köszönöm okay, vielen Dank. Rendben, köszönöm szépen. Elkezdjük a szavazást. Hármas bekezdés, 30-as módosító, nyitom. Schloss geschlossen. Lezárom. Elfogadva. 31-es módosító két részben. Első rész megnyitom, lezárom, Elfogadva. Második rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 32-es módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. A kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 36-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 37-es megnyitom, lezárom, elfogadva. 38-as megnyitom, lezárom, elfogadva. 39-es megnyitom, lezárom, elfogadva. 40-es megnyitom, lezárom, elutasítva. 41-es, megnyitom, Lezárom. Elfogadva. 42-est visszavonták. 43 megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 44-es megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 45-ös megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 46-os megnyitom. Lezárom elutasítva, 47-es megnyitom, lezárom, elfogadva, 48-as megnyitom, lezárom, elfogadva, 49 megnyitom, lezárom, elfogadva, 50 megnyitom, lezárom, elfogadva, 51 megnyitom, lezárom, elfogadva, 52 megnyitom, lezárom, Elfogadva 53 megnyitom, lezárom. Elfogadva 54-es megnyitom, lezárom. Elfogadva 55 megnyitom, lezárom. Elfogadva 56 megnyitom, lezárom. Elfogadva 57 megnyitom, lezárom. Elfogadva 58 megnyitom, lezárom. Elfogadva 59 megnyitom, lezárom. Elfogadva 60 megnyitom, lezárom. Elfogadva. B kompromisszum megnyitom, lezárom. Elfogadva. 63 megnyitom, lezárom. Elutasítva. A 63-as volt. Tehát 66 megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 67 megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 68 megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 69 megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 70 megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Egyes kompromisszum, így kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva. 73 megnyitom, lezárom. Elfogadva, 74 megnyitom, lezárom. Elfogadva, 75 megnyitom, lezárom. Elfogadva, 76 megnyitom, lezárom elutasítva. C kompromisszum, megnyitom, lezárom. Elfogadva, 77 megnyitom, lezárom. Elfogadva, 80 megnyitom, lezárom. Elfogadva, 81 megnyitom, lezárom. Elfogadva, elfogadva, D kompromisszum, megnyitom, lezárom. Elfogadva, 86. Megnyitom, lezárom. Elfogadva, elkompromisszum, megnyitom, lezárom. Elfogadva, 90. Megnyitom, lezárom. Elutasítva. 92. Megnyitom, lezárom. Elfogadva. 91. Megnyitom, lezárom. 93, megnyitom, lezárom, elutasítva, 94, megnyitom, lezárom, elfogadva. F kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva. 97, megnyitom, lezárom, elutasítva. 101, megnyitom, lezárom, elfogadva, 102, megnyitom, lezárom, elfogadva, 103, megnyitom, lezárom, elutasítva, 104, megnyitom, lezárom, elfogadva, 106, megnyitom, lezárom, elfogadva, 107, megnyitom, lezárom, elfogadva. 108 megnyitom, lezárom, elutasítva. G kompromisszum megnyitom, lezárom, elfogadva. 113 megnyitom, lezárom, elutasítva. 114 megnyitom, más két részben szavazunk. Első rész megnyitom, lezárom, Elfogadva. Második rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 115. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 117. Megnyitom. 116-os javítja magát az elnök. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 117. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 118. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 119. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 120. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 121. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 122. Megnyitom lezárom, elfogadva 123 megnyitom, lezárom, elfogadva 124 megnyitom, lezárom, elfogadva 125 megnyitom, lezárom, elfogadva 126 megnyitom, lezárom, elutasítva 127 megnyitom, lezárom, Elfogadva. 128. Mi volt Costa? Yeah. yeah. Mi volt Costa? A Costa módosítóról szavazunk. Csak akkor lett volna okafogyott, hogyha a verziát ellen szavaztunk volna. Második rész, megnyitom, lezárom. Elfogadva. Második rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 129. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 130. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 131. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 132. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 134. Megnyitom a 133 javítja magát az elnök. 133-as, megnyitom, lezárom. Elfogadva. 134, megnyitom, lezárom. Elfogadva. 135, megnyitom, lezárom. Elfogadva. 136, megnyitom, lezárom. Elfogadva. 137 megnyitom, lezárom, elfogadva 138 megnyitom, lezárom, elfogadva, 139 megnyitom, lezárom, elfogadva, 140 megnyitom, lezárom, elfogadva, 141 megnyitom, lezárom, elfogadva, 142 megnyitom, lezárom, elfogadva. 143 megnyitom, lezárom, elfogadva. 144 megnyitom, lezárom, elfogadva. 145 megnyitom, lezárom, elfogadva. 146 megnyitom, lezárom, elfogadva. 147 megnyitom, lezárom, elfogadva. 148 megnyitom, lezárom, elfogadva. 149 megnyitom, lezárom, elfogadva. 150 megnyitom, lezárom, elfogadva. 151 két részben szavazunk, első rész megnyitom, lezárom, elfogadva. Második rész megnyitom, lezárom, elutasítva. 152 megnyitom, lezárom, elutasítva. 153 megnyitom, lezárom, elfogadva. 154 megnyitom, lezárom, elfogadva. 155 56, 57, 58-ast egy részben fogjuk megszavazni, ki támogatja az öt módosítót egyben 154. Megnyitom, lezárom, elfogadva. 155. Megnyitom, lezárom, elfogadva. 156. Megnyitom, lezárom, elfogadva. 57. Megnyitom, lezárom, elfogadva. 158. Megnyitom, lezárom, elfogadva. 159 visszavonva, 160, megnyitom, lezárom, Elfogadva 161 megnyitom, lezárom. Elutasítva 162 megnyitom, lezárom. Elfogadva 163 megnyitom, lezárom. Elutasítva 164 megnyitom, lezárom. Elfogadva 165 megnyitom, lezárom. Elfogadva 166 megnyitom, lezárom, elfogadva, 167, megnyitom, lezárom, elfogadva, 68, megnyitom, lezárom, elfogadva, 169, megnyitom, lezárom, elfogadva, 170, megnyitom, lá, át, lezárom, 171, lezárom, elfogadva, 172 megnyitom, lezárom, elfogadva, 173 megnyitom, lezárom, elfogadva. Miss H. Offen. Megnyitottam tehát a következőről. H kompromisszum elfogadtuk, 177-es megnyitottam, lezártam. Elutasítva, 176-os nyitva a szavazás, zárva, elfogadtuk. 178-as következik. Tessék, lezárva, elfogadtuk. 179-es, el, nyitva, zárva, elfogadtuk. 180-as, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 181-es, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 182-es, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 184-es, ezek egyeznek, tehát nyitva a szavazásról, a zárva elfogadtuk. Badiai kucset módosított nem fogadtuk el? Na jó, hát akkor nézzük még egyszer. 185-ös, 184-es együtt. Tessék, lehet szavazni. Lezártam. Elfogadtuk. 186-os. Tessék, lehet szavazni. Ez miért oka fogyott? Ja, tényleg. Akkor 187-es. Tessék. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadtuk. 188-as a következő. Megnyitottam. Lezártam, elfogadtuk. 190-es, szavazás nyitva, zárva, elfogadtuk. 191-es nyitva, zárva, elfogadtuk. 192-es, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 193-as megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 194-es, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 195-ös nyitva a szavazás, zárva, elfogadtuk. 196-os nyitva, zárva, elfogadtuk. 197-es két részben első rész. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Második rész. Nyitva a szavazás. Zárva. Elfogadtuk. 198-as módosító, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. Alapaján 199-as nyitva, zárva, elfogadtuk. 8. oldal teteje 200-as nyitva, zárva, elfogadtuk. 201 nyitva, zárva a szavazás. Elfogadtuk. 202-es nyitva a szavazás, zárva. Elfogadtuk. 203-as nyitva, Zárva a szavazás. Elfogadtuk. 204-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes. Nyitva róla a szavazás. Zárva. Elfogadtuk. 2-es. Nyitva. Zárva a szavazás. Elfogadtuk. Hármas. Nyitva. Zárva. Elfogadtuk. Igen. Négyes. Nyitva. Zárva elfogadtuk, nyolcas nyitva, zárva a szavazás, elfogadtuk, kilences megnyitottam, lezártam, elutasítva, ötös nyitva a szavazás, zárva, elfogadtuk, hatos nyitva, zárva, elfogadtuk, hetes nyitva, zárva, elfogadtuk, tízes megnyitottam, Lezártam. Elfogadtuk. 11-es nyitva a szavazás, zárva, elfogadtuk. 12-es nem, 13-as nyitva a szavazás, zárva, elfogadtuk. 14-es nyitva, zárva, elfogadtuk. 15-ös módosító nyitva, zárva a szavazás, elfogadtuk. 16-as, megnyitom, lezárom, elutasítva. 18-as, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 19-es, két részben. Első rész, megnyitottam, lezártam. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 20-as módosító, nyitva a szavazás, zárva. Elfogadtuk 21-es, nyitva, zárva. Elfogadtuk 22-es, nyitva, zárva a szavazás. Elfogadtuk 23-as, nyitva, zárva. Elfogadtuk 24-es alapaján, nyitva a szavazás, zárva. Elfogadtuk. Következő oldal teteje 25-ös, nyitva, zárva a szavazás. Elutasítva a 26-os, nyitva, zárva, elutasítva. 27-es nyitva, zárva, elutasítva. 28-as nyitva, zárva a szavazás, elfogadva. 29-es megnyitom, lezárom, elutasítva. Akkor a végszavazás következik. A teljes jelentés kitámogatja, megnyitom róla a szavazást, lehet szavazni, tessék, lezártam. 31 igen szavazat, nulla ellenszavazat, Verzsé asszony sem szavaz ellene, akkor gratulálunk a jelentés készítőjének. A lot of your Számos módosítóját elfogadták. Rendben. A következő napi rendi pontra térünk át. Kedves kollégák, maradjanak itt. Már nincs túl sok munkánk. Nevedelova asszony jelentését már megvitattuk. Most pedig egy eszmecserére kerül sor Roger Tropiano úrral, a Lirankontr elnökével. A Lirankontról többet fogunk majd megtudni, és a hölgyek és urak erről beszámolnak. Nem szeretnék részleteiben erre kitérni, önökre bízom azt, hogy mutassák be nagyon kiváló munkájukat, ezért hívtuk meg önöket. Most az elnök úrnak Kérem a munkatársakat, hogy foglaljanak helyet, és ugyanez vonatkozik a képviselőkre is. La jeune fille derrière. Az a fiatal lány ott a hátsó sorokban. a szürke kosztümös, kék blúzos fiatal hölgy lenne szíves leülni. Köszönöm. So furchtbar. Bon, les rencontres maintenant. Monsieur... Akkor a les rencontres, a találkozások. Dupolyán úr, önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony és mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani önnek, valamint a Kulturális Szakbizottság munkatársainak és a bizottság vezetésének azért a meghívásért, amit átadtak nekünk, és hogy kaptunk itt hozzászólási időt. Szeretném bemutatni Otil Wolf asszonyt, aki a holland nyelvű Limburg megye kulturális minisztere, és aki engem ma itt kísér. Mielőtt átadnám neki a szót, hogy elmondja a szövetség tagjainak nevében a véleményünket, José Dilent is bemutatnám, aki Brüsszel városának kincstárnoka és képviselője, Ujjád urat, aki ö, asszisztens Reinhardt, aki a Mannheim polgár, polgármesteri hivatalt képviseli, és a Madame Modil Wolf asszisztensét. Tehát csak röviden szeretném bemutatni a hálózatunkat. Ön elnök asszony ismeri, és vannak, akiknek másoknak is már volt alkalmuk velünk dolgozni. Nyilván tudják, hogy mi egy hálózat vagyunk, Lirankontr, azaz találkozások a nevünk, és a kulturális témákkal foglalkozó önkormányzati választott képviselőket fogja össze a nagy Európából. Ez jelenti a városokat, az önkormányzatokat, a régiókat, és az úgynevezett egyéb szintű Christ Provence és egyéb szinteket. És a mi tevékenységi területünk nem csak az Európai Unió, hanem a jelölt államok is, mindazon államok, amelyeket mi úgy szoktunk nevezni, hogy Nagy Európa. A célkitűzése a mi szövetségünknek, ezt csak gyorsan ismertetem, aztán majd talán beszélhetünk, több szintű. Az első célunk, hogy segítsük a kulturális programoknak a megvalósítását, olyanokat, amelyek helyi szintről indulnak Európában. Itt gondolok mindenek előtt az egyik fellépésünkre, ami szinte megszállottként követünk, hogy hálózatba szervezzük a kulturális választott képviselőket és egyéb szakembereket a különböző helyi kulturális kezdeményezéseket karolunk fel és visszük, illetve a kultúrával foglalkozóknak a megerősítése saját közgyűlésükön belül. És ezt önök is tudják, hogy nem csak Európa az Európai Parlamentben, de máshogy is nehéz a politikai közgyűléseken a kultúrát megvédelmezni. Képviseljük tagjainknak az érdekeit, több mint 150 ilyen van Európa különböző részéről, ezeket képviseljük a nemzeti szinteken, a nemzetközi szinten, és alapvető vitát folytatunk arról, hogy mi a szerepe a kultúrának a társadalomban. Önök is tudják, hogy ez a vita ma különösen fontos ez az egyik oka annak, hogy itt ma jelen vagyunk az önök körében, és megpróbáljuk előbbre vinni ezt a vitát a kérdésekkel, illetve a jövőbeni kapcsolatokkal, azzal együtt, hogy már volt alkalmunk önökkel együtt dolgozni. Jelenleg és eddig 1994-ben hoztuk létre a hálózatot, rendszeres fellépésünk, hogy egész Európában különböző tanácskozásokat, értekezleteket szervezünk a szakembereknek, képviselőknek és a művészeknek, mindig azzal a várossal együttműködve, amelyik fogad bennünket, valamint a különböző képviselői testületekkel, szervezetekkel együtt. Az egyik ilyen ö, találkozó, amit ö, kezdettől fogva ö, viszünk, ezek az európai kulturális fővárosokban való jelenlét és gyűlésünk. Azt hiszem, hogy ez az, ami már 1992 óta, amikor Madrid volt Európa kulturális fővárosa, Madridban jártunk 92-ben, és mi vagyunk az egyetlen olyan hálózat, amelyik valamennyi kulturális fővárosban jelen volt, és ez egyébként a 25. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Egy olyan projekt, ami az elején nagyon nehezen indul, de nekünk ez egy strukturáló találkozó. Ez egy adott ország képviselőinek lehetővé teszi, hogy elgondolkodjanak a jelenről és a jövőről. Tehát számunkra ezek a találkozók nagyon fontosak, és idén is jelen leszünk, voltunk Pécsen, el fogunk, Pécset, el fogunk menni Isztambulba és máshová is. Nekünk ez nagyon fontos, hogy a nemzeti képviselőkkel tudjunk találkozni abban az országban, amelyik az Európai Unió elnökségét adja. Nagyon fontos, hogy a helyi képviselők tudatában legyenek abban, hogy mit jelent egy ország számára az Európai Unió elnöksége hat hónapig. Néhány hónap múlva Madridban leszünk és utána vannak a tematikus gyűléseink, amit azért szervezünk, hogy a képviselők aggodalmaival foglalkozzunk, ezeket témakörönként, de horizontális témákban is lefolytatjuk. És végezetül nagyon fontos, azt szeretnénk, hogy a kultúra területén dolgozó szakemberek a különböző európai önkormányzatoktól találkozhassanak, képzésekben vehessenek részt, és a harmadik ilyet tartjuk már úgy gondoljuk, és majd erre még visszatérek, hogy fontos ezt az utat folytatni. Ezek a rendezvények egyedi lehetőség a képviselőknek és a szakembereknek, hogy az Európai Uniós kezdeményezésekről tájékoztatást kapjanak, részt vehessenek a vitában, illetve megismerjék, hogy más országokban a kulturálinak az adminisztratív része az hogyan folyik. Európai szinten kell gondolkodnunk hatékony lehetőségekről, hogy megerősítsük a helyi regionális politikákat, amik az alapját kell, hogy adja a jövőbeni kultúrpolitikának, és hogy eldöntsük azt is, hogy mit szeretnénk a jövőre kultúraként. Úgy gondoljuk, hogy a kultúra az egy nagyon erős kapocs az állampolgárok a területek között, ez katalizátorként működik a területfejlesztésben, és úgy gondoljuk, hogy ettől, vagy ennek alapján alakulhat ki az európai állampolgársági tudat én nem akarok itt foglalkozni külön az állampolgársággal, a állampolgárság tudattal, a szociális kérdésekkel. Fontos, hogy ez a különböző várospolitikákban is jelen legyen, tehát mindig a kultúrának kell, hogy a központja legyen a helyi fejlődésnek. Végezetül pedig szeretnék beszámolni egy kezdeményezésről, ami most már a végéhez ér. 2004-ben megjelentettük a zöld könyvét a kulturális politikáknak, most pedig már készen állunk, hogy egy úgynevezett fehér könyvet jelentessünk meg, a helyi önkormányzatok kulturális, kulturális politikájáról. Ez nem egészen a hagyományos formában fog megjelenni, hanem az interneten fogjuk megjelentetni egyrészt egy ö, progresszív és interaktív formában, oly módon, hogy Európa valamennyi állampolgára, valamennyi választott képviselője nyomon követhesse a ö, javaslatainkat, a gondolkodásunk változását. Úgy gondoljuk, hogy az az időszak, amely előttünk áll, ez egy eh, most nyílik meg a válságot követően, azt a válságot, amelyből most vagyunk kilábalóban. És azon gondolkodunk, hogy mi lehetne a második lépés, a második stratégia a hálózatunk részére. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy a kulturális képviselők az eh, értelmiségiekkel, a művészekkel együtt megint ki kell, hogy jelöljenek új eh, horizontokat, új utakat arra az időszakra, ami előttünk áll és azt javaslom, hogy ebből a célból kövessék nyomon a munkálatainkat, és most átadom a szót kolléganőmnek, Volt asszonynak. Hölgyeim és uraim, először is köszönöm szépen a meghívást a Lérankontra találkozások ra, ahogy elmesélhess, elmagyarázhassuk, hogy miről száll, szól mindez. Elsősorban arról tudok beszámolni, hogy mit jelent ez Limburg megye számára, de biztos vagyok abban, hogy mások is hasonló történetekről tudnának beszámolni. Limburg, amelyet talán ismerik, ez a Hollandiának a legdélkeletibb részén található, és vannak szomszédai Németországban, illetve Belgiumban is, és ez egy határterület. Éppen emiatt a speciális földrajzi fekvés miatt Limburgnak határokon átnyúló kapcsolatai vannak, és együttműködik nagyon szorosan a Mászrein régióval több mint 30 éve. Öt administratív rendszer van, franciát, németet, hollandot beszélnek, és nagyon sok egyéb dialektus is megtalálható. Ezen a területen 1992-ben eh, az Európai Unió és az ERO a Maastricht eh, szerződéssel született meg. Egyes esetekben ezt eh, úgy szoktuk nevezni, hogy Európa egy nap nagyon sok területen úgy érezzük, hogy meg kell osztanunk a tapasztalatainkat Európa fennmaradó részére, hogy tudásunkat kicseréljük, megismerjük a magatartásunkat a határokon átnyúlva, illetve elhárítsuk a határokat. Nem csak az a célunk, hogy a saját ismereteinket terjesszük, hanem az is, hogy meghallgassunk másokat, hogy együtt jobbak, jobbak legyünk. Azt mondhatnám, hogy ezt nap mint nap tesszük, kulturális politika érdekében is fontos, hogy egyre többet tegyünk ebben a mindennapi munkában. Az Európai Kulturális Hálózat érdekében Limburg nem bízta véletlenre a dolgokat. Először is megnéztük az európai kulturális hálózatokat, egy leltárt készítettünk erről. Ezek általában olyan platformok, amelyek kulturális intézményekhez kapcsolódnak, vidéki vagy városi területekre összpontosítanak. Miután elemeztük, és különböző szakértőkkel is beszéltünk, elemeztük a helyzetet, úgy döntöttük, hogy a Lérankontra találkozások a tagságot választjuk több ok miatt is. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a Lérankontra ez az egyetlen olyan hálózat, amely egymáshoz közel hozza a városi, a vidéki hatóságokat, csak úgy, mint a megyeieket és a Limburg megyét is. A Lirankontra egy olyan szervezet, amelyik a különböző kormányzati szintű kapcsolatokat biztosítja, és segíti, hogy ötleteket, tudást és tapasztalatokat cseréljenek egymással. Továbbá az egyes tagállamban lévő tagok kat is üdvözölhetjük ebben a szervezetben. Ebből nagyon érdekes viták bontakoznak ki a regionális megközelítésekről és a helyi szemléletről. Láthatóvá teszi az, hogy hogyan tudják ezek egymást erősíteni, és hogyan tudunk jó pozíciót elérni Európában és a nemzeti szinten. Továbbá a Lirankontnak a találkozóinak az is a célja, hogy a jelenlegi európai kérdéseket megvitassuk a kultúra területén. Azzal, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel, mind az Európai Unió elnökségi országnak ez éve motorját, ahogy láthatjuk, a szegénység, a szociális ö, szegénység elleni küzdelem, a szociális befogadásért vívott küzdelem, mellett a tagok mindig tudják, hogy milyen egyéb európai események, rendezvények és kulturálpolitikák vannak és a tagok bizonyos mértékig változnak. Ez rendszeresen megújítja, ne, új hallgatóságunk is van, de egyben optimalizálja is a lérankótnak a funkcióját, mint hálózat, találkozási hálózat. A megközel, előnye ennek a megközelítésnek, hogy a résztvevők eldöntik, hogy milyen tanácskozáson vehetne, vesznek részt a tartalomtól függően. Ez nagyon nagy előny, mert minden találkozón van egy olyan csoport résztvevő, aki nagyon érdeklődik a témáért. Általában ez a, az érdeklődés általában a többi résztvevőt is ösztönzi, és lendületet a kihívásokkal való foglalkozásra, vagy pedig segít megosztani a tapasztalatokat. De hát mások is ebből hasznot húzhatnak. Természetesen, hölgyeim és uraim, nem, el kell, hogy ismerjem, hogy Maastricht az Európai Kulturális Fővárosra 2018-ban ugyancsak szerepet játszott. Limburg megye teljes mértékben támogatja ezt az óhajt. Ön gyakran használjuk fel ezt a tagságot arra, hogy minőséget és tartalmat adjunk ennek a kérelemnek. próbálunk tanulni másoknak a tanul, tapasztalataiból, és ez az, ami végül elvisz a kívánt eredményhez. Remélem, hogy világosá tettem, hogy a Lirankontnakban lévő ö, tagság az sokkal, nagyon sokat hozott ö, Limburgnak. A mi megyénkben kell hasonló más nemzetközi ambíciók is vannak. Olyan volt Floriád, a 2012-es virágkiállítás, 2012-ben egyéb rendezvényeink is voltak, valamint a Manifesta a Limburgi provinciában, megyében. Strukturális hálózatról van szó, ez fontos. Így az ember láthat, érzi, hogy ne, nincsen egyedül Európában, és sokkal több dolog oszt ö, hoz minket össze, mint amennyi megosztana. Tehát jobban tudunk együtt dolgozni egy jobb Európáért, közös alapokat tudunk találni, ez viszi előbbre ezt a kontinenst. Természetesen ezt csak apró lépésekkel tudjuk elérni, és így jövünk rá, hogy sok egymást követő kis lépés visz bennünket előbbre. Nagyon remélem, hogy egy olyan hálózat, mint a Lérankontra, aminek a célja, hogy a feleket összekapcsolja, nem pedig kirekesszen bizonyos csoportokat. Ez vonatkozik a városi regionális hatóságokra, segíti az innovatív és in érdekes fellépéseket az európai kulturális területén. Ez segít bennünket, egy jobb minőséget érjünk el, és nagyobb stabilitást a további jövőbeni fejlődéshez. Ez megköveti tőlünk les rencontres. Tehát a le rencontre. Az önök támogatása a jövőben is ö, szükséges lesz, és köszönöm szépen figyelmüket. Még egy kis zárszót szerettem volna hozzátenni hogy meghívjuk Önöket a különböző rendezvényeinkre, amiket mi szervezünk, másfelől pedig valamennyi európai helyi képviselőnek nagyon odafigyel erre a, nek a szakbizottságnak a munkájára és az Európai Parlamentre, mert úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamenttől származhatnak majd a jobb kilátások annak az Európának, annak a kulturális Európának, amit szeretnénk valamennyien elérni. Köszönöm. Köszönöm, németül folytatom. Euh, Köszönöm szépen. A Rankont nevű szervezettel azóta együtt dolgozom, amióta itt vagyok, és, és tudtam, hogy mivel foglalkoznak. Nem tudom, hogy ők tudják ezt, hogy mi mindent tettünk mi már a kulturális politika területén, illetve milyen projekteket valósítottunk meg. Az elmúlt évben a kultúra és régió témájában szóbeli kérdést intéztünk a bizottsághoz. Kérem a bizottságot arra, hogy gondolkodjanak el arról, hogy a bizottságot hogyan tudják befolyásolni. 2003 óta kb. évente 50 ezer eurót kapnak a kulturális költségvetésből, ez kb. 16%-át teszi ki az önök teljes költségvetésének. Ez sok. Elmondhatom, hogy más szervezeteknek ilyen sok pénzük nincsen. Nem egy nagyon nagy összegről van szó, de ha megnézzük, akkor mégsem jelentéktelen. Azt gondolom, hasznos lenne, hogyha mindazt, amit a, a ügynevezett fehér könyvükben megfogalmaztak és közzétettek, összefüggésbe hoznánk mindazzal, amit mi is megfogalmaztunk annak idején a bizottsághoz az elmúlt év októberében intéztünk egy ilyen szóbeli kérdést. Nekünk segítségre van szükségünk ezzel kapcsolatban. Norsz asszony beszélt arról, hogy az EU régiót is figyelembe veszi, ez teljesen magától értetődő, hogyha a rangkontról van szó, akkor ennek fontos szerepe van. Én a Szárvidék Lux régióból érkezek, ez is szorosan kapcsolódik, főleg a kulturális területen, az önök munkájához, és eh, amit önök végeznek, én ezt nagy érdeklődéssel követem, azt eh, olvastam, hogy nem sokára Riekába látogatnak, májusban, egy szép hónapban, Horvátországban lesznek majd. Eh, tervezik esetleg azt, hogy Macedóniába, Szarajevóba vagy Noviszádba látogatnak-e majd, és hasonló találkozót valósítanak meg. Hiszen ezek az országok tagjelölt országok lesznek, illetve már azok, és kilátásuk van arra, hogy csatlakozhassanak az Európai Unióhoz természetesen jó lenne, hogyha Albániát is bevonnák mindebbe. Ha már Velencébe elmennek, akkor Albánia nincs is olyan messze. Nagyon jó lenne, hogyha a rankontrot más távolabbi európai országokba is elvinnék nekik. Nagyon sok támogatás van szükségük, hiszen a saját államuktól nem kapnak szinte semmilyen segítséget. Éppen ezért nagyon jó lenne, hogyha a városokat a helyi önkormányzatok képviselőit egy kicsit fel lehetne karolni, és az önök segítségével segíteni lehetne őket. a Lova asszony szeretne szót kapni a szlovák köztársaságból. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani ezért a nagyon jó munkáért, hiszen sok minden hangzott el a kultúráról, európai szinten, de kevés dolog történt. Történnek dolgok, és jó hallani azt, hogy az erőfeszítéseket valaki igyekszik egyesíteni Európában. Önök együttműködnek olyan országokkal, amelyek még nem tagjai az Európai Uniónak. Meg szeretném kérdezni önöket arról, hogy Európán kívül milyen más országokkal vannak együttműködéseik, mint például az USA-val, esetleg más mediterrán országokkal is, amit Tadzsikisztánt illeti, a volt szovjet blokk országairól szeretném kérdezni önöket, hiszen ez az ország fontos a fiatalok szempontjából, hiszen első iskoláikat itt kezdik. De mi a nyugaton nem foglalkozunk túl sokat ezekkel a térségekkel, inkább az interneten szörfölünk. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a poszt-Szovjetunió országaival szeretnének-e foglalkozni, illetve a fiatalok a speciálisan foglalkozó anyag előkészítését tervezik-e? Köszönöm szépen, Bois kolléga parancsolja. Myślę, że sieciowanie współpracy jest kluczem do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 projektów unijnych, które dzisiaj już są dostępne, które będą e, w... A legtöbb európai európai e, projektet átalakítják az új e, agendának megfelelően a költségvetési céloknak. Alapvetően arról van szó, hogy meg kell erősíteni ezt az együttműködést a hálózaton. Valami probléma van a tolmácsolással. Kérem a német tolmácsokat, hogy tolma, tolmácsoljanak, és a megfelelő gombot nyomják meg. Ja, bei dem Herrn klappt's, bei der Dame nicht. Úgy látszik, hogy valamilyen mikrofon probléma van a német kabinban, ezt a technikai problémát megoldják, és folytatjuk. Tehát még egyszer szeretném megerősíteni a kérdésemet. Terveznek-e együttműködést a régiók bizottságával, amely a helyi önkormányzókat fogja össze a Városok és Régiók Szövetségét, illetve a keleti partnerség és a mediterrán térség partnerséggel is terveznek-e valamit, mert ott is tervezünk kulturális tevékenységeket. Én is felszerettem volna még tenni a kérdést a régiók bizottságával kapcsolatos együttműködésről. Ön megemlítette azt, hogy a kulturális fővárosokkal kapcsolatban álltak. Említettem, hogy ma délután lesz egy workshop. Ez az együttműködés mire terjed ki? Tudom, hogy a városok, azok a városok, akik Németországban pályáztak, illetve azok, akik Magyarországon pályáztak, már létrehoztak egy hálózatot, és egymás között intenzív kommunikációt folytatnak. Nem tudom, hogy ők párhuzamosan dolgoznak-e, és meg szeretném kérdezni arról, hogy a kutás fővárosokkal milyen hálózatot, tartós hálózatot terveznek kiépíteni. Ha nincsen további kérdés, akkor kérem Tropiáni urat, hogy válaszolja meg a kérdéseket. Euh, Köszönöm szépen. Először is, ami az együttműködéseket illeti, amelyeket folytatunk más országok városaival, természetesen kezdettől fogva, hogy létrejött a hálózat, ahogy már mondtam, mi mindig a nagy Európában gondolkodtunk, nagy Európa a, képezi a munkánknak az alapját. Többször jártunk Szerbiában, Skopje most ö, csatlakozott, és Bosznia-Hercegovinában Szarajevó kanton is tagja a hálózat folytatnak. Tehát először is szoros kapcsolatokat kívánunk építeni, utána pedig találkozókat azért, hogy felfedezzük egymást, illetve párbeszédet folytassunk. Aztán a második dolog, nem szabad elaprózni az erőinket a mediterrán térség folyt van is. Mindig azt kell szem előtt tartani, hogy a helyi önkormányzatokkal kívánunk együttműködni, mert nem akarjuk elvenni más hálózatok munkáját, amelyek más szinten, intézményi vagy művészeti szinten dolgoznak. Nekünk az is nagyon fontos, hogy szoros kapcsolatot tartsunk más hozzánk hasonló hálózatokkal, amelyek más kontinenseken dolgoznak. Például ilyen az Enterlokál, amelyik a az amerikai spanyol nyelvű hálózatokat, területeket fogja össze kulturális területen, velük is kapcsolatunk van, és a munkacsoporton belül az EGLU munkacsoporton belül szeretnénk, hogyha egy párbeszédet tudnánk folytatni, majd pedig különböző eseményeket, rendezvényeket is más kontinensen. Azért fontos ez, hogy az európai kontinens más kontinensek kultúrájával is párbeszédet folytasson. Például Lengyelország esetében jelen leszünk ebben az országban, amikor jövőre majd elnöki funkciót fog betölteni, hogy együtt dolgozzunk a lengyel városokkal. A régiók bizottságával természetes, hogy az egyik kiemelt partnerünk, rendszeresen találkozunk velük, és szisztematikusan meghívjuk a régiók bizottságának tagjait, hogy vegyenek részt a mi üléseinken. Tudom, hogy ez egy kicsit nehézkes az időbeosztások miatt. A kulturális, e, az európai kulturális fővárosokkal kapcsolatban pedig nagyon sokat e, kérnek bennünket. Egy olyan e, hely vagyunk, amelyből kiindulva a képviselőknek időnként kedvük támad részt venni ebben a munkában, és adott esetben azt szeretnék, hogy ők is jelöltek legyenek. Például veszem Madridnak a példáját, meghívtuk az összes olyan várost, amely jelenleg pályázik erre a címre, Spanyolországból is és Lengyelországból is, mert úgy gondolom, hogy az a munka, ami kell ahhoz, hogy európai fővárossá legyen egy város, ha egy város kiválasztásra került, akkor gyakorlatilag az adott ország ő valamely valamennyi városát képviseli. Szerintünk ez nagyon fontos. Nyomon követtük azt a munkát, amit önök is végeztek, például Krista Prattnak a jelentését az Európai Kulturális Fővárosokról, és örülök neki, hogy önök is szeretnének szorosabb kapcsolatot a régiók és a különböző területek szintjén. És mi készen állunk arra, hogy nagyon szorosan, nagyon konkrét formában együttműködjünk önökkel, oly módon, hogy a bizottság érezze, hogy Európa és a kultúra az összecseng a helyi önkormányzatokkal és területi önkormányzatokkal. Esetleg kolléganőm, ha még kíván hozzátenni valamit. Én hollandul folytatnám, ha megengedik. Tulajdonképpen a rencontre előnye abban áll, hogy a kulturális fővárosok hálózatát is ki tudjuk használni, és ez alatt azt értem, hogy már volt kulturális fővárosokra is odafigyelünk, illetve azokra is, akik még azoká kívánnak válni. Megemlíteném itt Pécset, többek között, és azt is, hogy számos témának szentelik a figyelmüket, többek között a gazdasági válságot is említhetném. Azt gondolom, hogy itt a tapasztalat csere a városok között az, ami a hozzáadott értéket képviseli. Hiszen minden egyes város fel tudja használni, integrálni tudja a saját programjába a már meglévő tapasztalatokat. Németországi városok, mint például Essen, Köln is tagjai ennek a hálózatnak, és ezáltal a németországi hálózatokról is tudunk, hiszen tájékoztatnak bennünket, jelentést tesznek felénk, ezen alapul a tapasztalat csere, az ismeretek kicserélése, és a kulturális városok tapasztalatai, illetve programjai is bemutatásra kerülnek. Saját megyénkből pedig bizonyos tevékenységeket bele tudunk foglalni a programunkba, amelyek mondjuk más felől kerültek hozzánk. Észtország, Lettország, Litvánia és Magyarország is tagja ezeknek a hálózatoknak. Az elnök kiegészíti, hogy igen, ezek már Európai Uniós tagországok. Mari Terez. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy folytassam azt, amit Tarina kolléganőm mondott az imént, és már tegnap is beszéltem Mária Badir jelentése kapcsán. Én meggyőződésem, hogy legfiatalabb kortól fel kell kelteni az érdeklődést. Szeretném megkérdezni, hogy a kulturális nevelésben, oktatásban is részt vesz-e a Lérankontr, és hogyha igen, akkor milyen hálózatokat ismernek. Tudom, hogy ebben a helyi önkormányzatoknak nagyon nagy szerepük van a, tehát a kulturális és művészeti nevelésben, oktatásban. Válasz, igen, de hát itt egy kicsit túlterhelik a hajót, ahogy ezt mondani szokták, túl sokat tesz a mi hálózatunkra, köszönöm az ambíciót, de azért vigyázni kell, mert ahogy elnök asszony is mondta, a forrásaink korlátozottak. Azt mondanám el, hogy éppen ezzel a projekttel, ebben a nagyon fontos ok, művészeti nevelés oktatás kérdéskörben Múlt évben indítottunk egy vitát Vilniusban, amelyik éppen kulturál, Európa kulturális főváros volt és olyan ö, ö, hálózati tagokat hívtunk meg, akik ezen a területen dolgoznak, és így a munka elindult. Tehát nyilván ön is megérti, hogy nem a mi feladatunk, hogy kezdeményezünk közvetlen ö, tevékenységeket. Ez alapvetően pedagógiai munka, és az imént nem mondtam, az is az elképzelésünk, hogy a hálózaton belül megpróbáljuk elősegíteni kis projektek megvalósítását európai szinten, olyanokat, amelyek ilyen-olyan közösségek nélkül nem tudnának létrejönni. És e, például ugye a adott esetben a művészeti területen, a fordítás és egyéb területeken. Tehát mi elsősorban információs hálózat vagyunk, és elő kívánjuk segíteni a tevékenységet olyan fontos területeken, mint a művészeti ö, oktatás nevetés. Ö, itten a Vilniuszi munkánkat ö, érdemes, hogy megnéznie. Elnök, úgy látom más nem kér szót, akkor köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, és remélem, hogy ezt a munkát folytatni fogják, és remélem, hogy megnézik azt is önök is, hogy mi milyen munkát végeztünk, és tudunk majd együtt dolgozni a kultúra és a régiók témakörben. Ezt elindítottuk, nem tudom merre haladunk vele, de próbáljuk a bizottság érdeklődését is felkelteni. Köszönöm a jelenlétet. 12. Most pedig akkor a 12-es napi rendi pontra térünk át. A koordinátorok tegnap esti határozatai. Nem voltam ott, de úgy értesültem, hogy minden rendben ment. A múlt heti előkészületek alapján az a döntés született, hogy az állásfoglalási indítványt a kulturális szakbizottság részéről akkor készítik el, hogyha az illetékes szakbizottságoktól megkapják a véleményt. Mari. Elnök asszony, ezekre az állásfoglalásokra szeretnék hivatkozni, amelyek jónak tűnnek, de hát nem volt túl sok időnk ezeken dolgozni. Nem tudom, hogy van-e lehetőség még arra, hogy egy pár nappal többet is kaphassunk, annak érdekében, hogy átdolgozhassuk ezt az anyagot, és módosítókat fogalmazhassunk meg. Nem tudom, a többiek hogy vannak vele, de hát tegnap kaptuk meg ezeket az anyagokat, és mindenképpen szeretném becsületesen átolvasni és kommentálni. Tegnap este az a döntés született, mondja az elnök, hogy a mai napot követően kellene benyújtani ezeket a módosítókat. Nem tudja ezt ma még megoldani? Ivo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy már a múlt csütörtökön kiadásra kerültek ezek az anyagok. Lehet, hogy ön később kapta meg, nem tudom, hogy az ön frakciójában ki a felelős ezért a munkáért. Én nagyon szívesen felveszem közvetlenül a kapcsolatot vele, hiszen nyilván nyitottak vagyunk a különböző ajánlásokra, a véleményekre. Akkor mai napon tegyük ezt meg? Mindenképpen próbáljunk megoldásra jutni a mai nap során. Jó, elnök? Akkor bilaterális szinten Ivo Belét és Kameréva képviselők majd egymás között ezt megoldják és a bizottság felé a kérdést illetően továbbítjuk akkor a kérésünket. Ivo? Jó, tehát tulajdonképpen akkor Doris Pak nevében fogjuk benyújtani? benyújtani? Nem, nem, azt akartam csak tisztázni, tehát hogy a frakció nevében fogjuk ezt benyújtani. A néppárt javasolta ezt, és a koordinátorokon ülésen ugye ezt megvitattuk, erről volt szó. Más probléma, amit esetleg meg tudok oldani? Nem, akkor berekeztem az ülést, és bízom abban, hogy az irodájukban bokros tendőik lesznek. Köszönöm.